Ezzel kapcsolatban szeretnék mindenkinek, az árnyi előadóknak, a frakcióktól világosan elmondani, hogy hétfőn megpróbálunk, megpróbáljuk a jelentést teljes politikai, összes politikai vonatkozásával lezárni, ami a tartalmát életi, nem pedig azokat a cikkeket, amelyeket a, amelyek a komitológiával vannak kapcsolatban. Tudják, hogy tegnap, december 1-én indult el a Lisszaboni szerződés szerinti munka, tehát mindaz a munka, ami a komitológiával kapcsolatban áll, a Lisszaboni feltételeknek mell- feltételek mellett kell, hogy elinduljon. A tagállamok, a jogi szolgálat mind dolgozik még ez, ezen, illetve részt kell, hogy ebben vegyen. de azok a politikai célok, amelyeket szeretnénk lezárni, és amelyekre nem vonatkozik a, a komitológia, azokat most tudjuk lezárni, és a komitológiai részt pedig majd a spanyol elnökség idején. Tehát ezt már a jövő héten el kell tudjuk kezdeni. Tehát a komitológiai tárgyalások elindulnak, és azt kérem, hogy az árnyékelőadók ezt követően frakcióikban tárgyalják meg az eredményeket, és akkor csütörtökig Danke. Nochmal, ich bitte, ich bitte. Tehát még egyszer el, előről kezdeném, mert Szonya éppen tárgyal. Szeretném, ha ő is velünk tartana. Tehát az árnyék előadókat arra kérem, hogy hétfőn a hivatalos trilógus után még maradjanak itt, és akkor röviden még egyeztethetünk, és ezt követően kérem önöket, hogy a frakcióikban csütörtökig tárgyalják meg, és jelezzenek vagy nekem, vagy a titkárságnak vissza, hogy rendben van-e, rendben vannak-e azok a pontok, amelyekről szóltunk, és akkor a az elnökség írhat a, a svéd elnökségnek, aki velünk együtt kifelé majd bejelentett, hogy lezártunk bizonyos pontokat. Ezt követően azonban a komitológia eljárás megy tovább minden kérdésében a, a spanyol elnökséggel, és csak hogyha ezek a részek lezárulnak, akkor fogunk tudni a plenárison tárgyalni aber allen beteiligten ist es wichtig diesen ersten teil jetzt mit der schwedischen de az első részt, mint mondtam, tehát a svéd elnöksége mindenképpen le kell, hogy tárgyaljuk. Tehát ennyi volt, megpróbáltam pontosan elmondani. Az igazság az, hogy mi vagyunk a kísérleti nyulak ezzel a dokumentummal a Lisszaboni szerződés előtt után, de azt hiszem mi vagyunk az egyetlen olyan szakbizottság, ahol egy már egyeztetett jelentést a tanács elnökséggel elkezd tárgyalni, az összes többi jelentés még, ami ugyanebben a helyzetben lenne, még a bizottság, szakbizottsági szinten van. Úgyhogy ez egy kicsit más helyzet, és azt kérem, és ezt tulajdonképpen magam felé is kérem, hogy jogilag tegyük tisztába, és jó példával járjunk elő a többi tárgyalás számára is. Köszönöm szépen. Merci, Jegle. Köszönöm, Jégle asszony, a bevezetért, és átadom a szót Évánsz asszonynak, parancsoljon. Thank you. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Jegle asszonynak, a, hogy elmondta, mi folyt a találkozókon az árnyék jelentős tartott és a többi ülésen nagyon sok hasznos információt adott nekünk át. Az e-, előző napokban is nagyon sok történt a hétfői ülés előkészítése érdekében. A zöldek nevében azonban azt el kell mondanom, hogy a frakciónk nincs megelégedve az előrelépéssel. Vannak pozitív előrelépések, örülünk neki, hogy az 15-ös cikkel kapcsolatban a tanács törölte a kivétele, kivételeket, és Jegle asszony több más pontot is megemlített, de olyan folyamat jogszót szeretnénk, amely egy erősebb állatvédelmi jogot biztosít, például a helyettesítés terén, és a gondozás körülményeit is szeretnénk javítani. A 2A cikkel kapcsolatban is nagyon sok vita folyt, itt jogi tanácsadást is igényeltünk. Csalód, csalódott vagyok azonban, amiért a tagállamoknak nem engedélyezik, hogy magasabb magasabb követelményeket állítsanak fel. Ezt az, azzal magyarázzák, hogy a harmonizáció miatt ez nem lehetséges. Mi úgy érezzük, hogy a tagállamoknak lehetőséget kellene adni, hogy magasabb követelményeket támaszanak, hogyha szeretnének. Tehát frakciónk számára ez problémát jelent. A a harmonizációnak persze ez nem kedvez, legalábbis nem a magas szintűnek, hanem az alacsonyabb szintűnek. A nyolcas cikkel kapcsolatban a főemlősökkel végzett kísérletekről szóló cikk, itt szeretnénk sokkal világosabban megfogalmazott szöveget látni. A vizsgálatok ellenőrzése kérdésében csalódottak vagyunk az, amiatt, hogy csak 25%-os az a említett arány, tehát hogy a e, színhelyeknek csak a 25%-át kell ellenőrizni. És a felülvizsgálattal kapcsolatban is szigorúbb szabályozást szeretnénk látni. Szerintünk a négy évenkénti felülvizsgálat nem elég gyakori, és a nyilvánosság érdeke is ennél jobbat követel. Konkrét célokat szeretnénk látni az új helyettesítési mechanizmus és a tesztelés terén is, úgyhogy elég sok problémánk van még a szöveggel, de természetesen a hétfői ülésen jelen leszünk, részt veszünk Jegle asszonynal együtt, és ott is el fogjuk mondani a véleményünket, meg fogjuk tárgyalni a frakción belül is azt, amire a jelentéstevő asszony kért minket. Köszönöm. Köszönöm szépen, kapula Santos úr kapja meg a szót. Presidente, eh, senhora Jägel, quero pedir desculpa pela minha aparente desatenção. Köszönöm szépen. Lehet, hogy valami elkerült a figyelmet korábban. Eh, és eh, hogy nem figyeltem, ennek az az oka, hogy tisztáztam egy pontot a titkárommal. Tudom, hogy ön kiváló munkát végzett, Jegle asszony és óriási lépéseket tettünk előre ebben a témában, hála az ön odadó munkájának. Ugyanakkor szeretném felmenteni a ö, árnyék jelentéstévőt, amiért nincs itt. Jervo asszony Romániában egy választási kampányban van. A mi politikai csoportunkban vannak még problémák, de megteszünk minden erőfeszítésünket annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjunk dolgozni. Pozitívan állunk hozzá, tehát a kérdéshez még dolgoznunk kell, de ugyanakkor biztos vagyok, a Majegle asszony munkájára támaszkodhatunk, és azt is, és arra alapozhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kapla Santos. Nem volt a francia tolmásolás egy pillanatra, de remélem, hogy mindenki számára világos minden, ugye? Rendben van. Pózen asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, el kell fogadnunk, hogy a parlament első olvasata túlságosan fontos elemeket tartalmaz. Először is nagyon nagy többségben támogatták a javaslatot, másodszor pedig a bizottság javaslatát illetően az állatvédelmet igen nagy mértékben felvid, felvizezték, de ez a tudomány, és a, illetve a kísérletek, kutatás és az ipar érdekében történt. Jegle asszony és a tárgyaló delegáció többi tagja segíthetne akkor, hogyha a bizottság eredeti javaslatához térne vissza. Tudjuk, hogy teljes mértékben nem lehet ezt megtenni, de kompromisszumokat kell kötnünk. Ezek ugyanakkor csak kompromisszumok lehetnek. Nagyon sok javaslatot leszavazott a plenáris is, és ezt, ezt meg kell, el kell fogadnunk. Jegle asszonynak a helyzetét az, ez, ez nagyon megnehezíti az eredmények elérésénél. De nincsenek olyan nagy jelentőségű, nagy volumenű kérdések, amelyeket a tanácssal meg tudnánk tárgyalni már ezen, a tárgyalásoknak ebben a szakaszában. A kezdet-kezdetén úgy gondoltam, hogy lehetséges lesz ennél többet elérni, és egy olyan kompromisszumot elérni, amely széles körben mindenkinek kielégítő lesz. Tehát a kutatást és az ipart is kielégíti az e- egyik oldalról, másik, másik oldalról pedig olyan kompromisszum lesz, amely amely megfelel az állatvédő csoportok, szervezetek számára is megfelelő. Hogyha úgy érzi, tehát hogyha hogy, hogy nem hogyha, hogyha például azt el tudjuk érni, hogy az ellenőrzések kapcsán a kell, illetve a köteles szavakat bele tudjuk ültetni a szövegbe, akkor már ez nagy eredmény, tehát hogy a bizottságnak ellenőrzéseket kell végeznie, legalább ezt el kellene érni. Köszönöm szépen, Dess úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először, elnök úr, először is szeretnék Jégle asszonynak köszönetet mondani azért, hogy ezzel a nagyon nehéz kérdéssel foglalkozott. Ez mindig is nehéz kérdés volt a parlamentek és az országok érdekei ezzel kapcsolatban külön felé haladnak. Soha nem találunk olyan megoldást, amely mindenki számára elfogadott az állatvédők nagyon szigorú rendelkezéseket szeretnek, a kutatók szabad, és szabadságot. Én pedig azt kérem, hogy oldjuk meg ezt a kérdést, jussunk végre kompromisszumra, hiszen arra is gondolnunk kell, hogyha itt Európában nagyon szigorú előírásokat fogalmazunk meg, akkor az nem fogja azt jelenteni, hogy valahol a világon ne lennének állatkísérletek. Hogyha elűzzük Európából a kutatást olyan országokba, ahol szinte semmilyen normák, törvények nincsenek érényben, akkor sokkal rosszabbul járnak az állatok. Ezért kell tehát olyan kompromisszumot találni, amit mindenki el fog, el tud fogadni, segíti az állatvédőket, biztosítja az európai kutatást, mégpedig keret, rendezett keretek között. Pontosan azért, mert Európán kívüli sok országban ilyen befolyásunk nem lehet. Azt kérem tehát, hogy a jégleasszony által megfogalmazott kompromisszumokat támogassák, hogy jó legyen a törvény. Köszönöm, Dess úr. Megadom azt a bizottságnak, parancsoljon. Susana Lumis. Susana Lumis asszony. Um, um, Köszönöm szépen. El tudjuk ismerni valóban a jelentéstevő asszony munkáját, nagyon konstruktív volt a tárgyalás a az intézmények között, és a parlament nagy igyekezetet tanúsított abban, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. A tanácssal folytatott tárgyalások során is ugyanezt a szellemiséget figyeltük meg. Jegle asszony is elmondta, hogy még van egy sor nyitott kérdés, de szerintünk nagyon fontosak ezek az állatkísérletek szempontjából, de megoldhatók lesznek, mégpedig olyan módon, amely kielégíti majd minden érdekelt minden érdekeltet. És reméljük, hogy továbbra is között, tudjuk majd játszani a közvetítő szerepét, és e, képesek leszünk megfelelő kompromisszumos megegyezésre jutni az még vitáspontokban. Köszönöm. Köszönöm. Az előadót kérdem, hozzá szeretne szólni még? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottság képviselőjének és az árnyék előadóknak és az összes többi kollégának. Amit Albert mondott a végén, és amit a bizottság is említett, ez a két legfontosabb dolog. Ha olyan eredményre jutunk, amely lehetővé teszi a kutatás, tudomány és ipar számára, hogy Európában tovább dolgozzon, az borzasztóan rossz hatással lenne az állatvédelem szempontjából és a munkahelyek szempontjából is. Azaz, ahogy a bizottság mondta, a egyensúlyt kell találnunk az állatvédelem és a kutatásfejlesztés, ipar, tudomány között. És azt hiszem, hogy jó, utat, jó úton haladunk a cikkek, a különböző cikkek terén. Persze itt-ott még dolgoznunk kell, és nagyon örülöm, örülnék, hogyha a Kappel úr is ott lenne hétfőn, és akkor közösen annyi ellenőrzést fogunk tudni érvényesítetni, hogy a gazdák is azzal elégedettek legyenek. Ez egy olyan kérdés még tudnélik, amiben nem sikerült teljesen megállapodni, de az ellenőrzés szerintem nagyon fontos. Ha az ellenőrzés jól működik, és hogyha lesznek előre nem bejelentett ellenőrzések, akkor feltételezem, hogy az állatvédelmi előírásokat is betartják a különböző intézményekben. Ez szerintem fontos cél a bizottság számára is, önöknek, és Paulson asszony is mondta, hogy kezdeményező jelentésében az állat jólétről három-négy-öt év múlván egy újabb kezdeményező jelentéssel rá lehet megint erre kérdezni, hogy hogyan alakultak a dolgok. De egy dolog fontos, a tagállamok, zárója például Németország, az eddiginél magasabb normáikat továbbra is megtarthatják. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az Európai Unióban azonos szintű normák kellenek, hogy legyenek. A magasabb szint az lehet, ha a tagállam azt úgy, szükség, úgy tartja szükségesnek. Ha lehet, azt még elmondanám, hogy önök is nagyon sok mélt kapnak, tudom. Én is. Van olyan hogy eh, ha az embernek kevésbé jó idegei vannak, akkor tőlük még nem is tudna aludni éjszaka. Egyelőre én még tudok aludni, de azért ez a jelentés nem annyira laza és könnyed. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vous propose de passer... Köszönöm szépen. Azt javasolnám, hogy térjünk rá a következő tárgya. 2010-es költségvetési eljárás, tanácsal folytatott egyeztetés eredménye a mezőgazdaság vonatkozásában Madame Jegle az előadó ebben a kérdésben, meg is adom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a jelentés az előzőhöz képest tiszta üdülés. Számokkal van dolgunk, nem pedig érzelmekkel és a mezőgazdasági bizottság itt ebben nagyon sikeres volt. A költségvetés és együttdöntés tárgya. Szeptember másodikán szavaztunk itt az albizottságban a 2010-es mezőgazdasági költségvetésről. Szeptember 29-én a Költségvetési Bizottság szavazott, ott sikerült a a, az indítványainkat elfogadtatni, szinte az összeset, és október 22-én volt a plenárison a szavazás, és Súrján úr segítségével a Költségetési Bizottságból tulajdonképpen a, az agrárterület vezetőjeként sikerre vitte az indítványainkat. A parlament és a bizottság november elején tárgyalt, és az agrárköltségvetés előadója voltam, és ezért ott voltam az ottani tárgyalásokon, képviselhettem véleményünket. A legfontosabb pontok az úgynevezett eh, kettes módosító bizottsági levél elfogadása a második eh, alcímmel kapcsolatban, mint egy 58,3 eh, milliárd euró, ez, euró, ez 265 millióval több, mint a 2010-es költségvetés tervezetben. Az előtervezetben, előtervezethez képest az intervenciós intézkedések agrárterületen 415,4 millió euróval emelkedett. Ez jelentős összeg. A második a tejalap, vagy ahogy, akárhogy is nevezzük, az teljesen mindegy, de a végén 300 millió euróra sikerült felvinni az összeget. Talán emlékeznek arra, hogy a bizottság itt szeptemberben a, bizot, a szakbizottságban azt mondta, hogy egy fillér nincs. Az első tárgyalásokat követően 280 volt már, és akkor itt végre egyszerűen megmakacsoltam magam, és azt mondtam, hogy vagy 300 millió, vagy semmi. Végül is a csökönyössége néha kifizetődő, úgyhogy megkaptuk a, a 300 milliót, bár mondjuk a 20 milliót megérte, mert mert ez azt jelentett, hogy a parlament véleményét fogadták el. A vidéki területek sáva 388 milliót biztosítottak. Az iskolatej 7 millióról 6 76 millióra emelték. A költségvetési előtervezet még a nem megnevezett sorokban is már növekedett, és tulajdonképpen azokon a számokon kívül vannak, amiket most felolvastam. A mintaprojektek a tárgyalásokban nem voltak, játszottak jelentős szerepet, a legtöbbet majd a második a kap második olvasatában fogjuk megszavazni, ezek ugye nem kötelező kiadások, és az EP ezért e, utolsó szó jogán e, majd szavaz a, a tartalék 380 millió, 300 a, a minimum, a szükség vagy vészhelyzetekre a jövőben, jövő évre, hogyha bármi adódik. Ezt persze lehet transferálni, de agrárkiadásokra is fel lehet használni, ha muszáj. De a konjunktúra programhoz is átkerülhet. A 2010-es mezőgazdasági költségvetés 59,7 milliárd euró a kettes alcímben, szemben a 2009-es 56,2 milliárddal. Ezzel a mezőgazdasági költségvetést nem csökkentették, hanem a következő évben biztosítható a gazdák pénze. A mezőgazdasági költségvetés, tehát a kettes alcím a közvetlen kifizetés és piac alapú kifizetések, valamint a vidékfejlesztés és halászat 2010-ben, amennyiben az EP ezt a pótlékot decemberben, majd Strasbourgban, a második olvasatban megszavazza, akkor a költségvetés 3 milliárddal lesz a 2009-es felett. És úgy gondolom, hogy ez a bizottságunk, vagy a szakbizottságunk eredménye sikere. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem látok, hogy kollégát szeretne hozzászólni, tehát megadom a szót a bizottságnak. Bokman asszony parancsoljon. Elnézést, nem láttam önt. Kérem, szóljon hozzá. Elnök úr, megkockáztatom azt, hogy úgy tűnjék, mint hogyha én a rajongója lennék Jegle asszonynak, de meg szeretem erősíteni, hogy kivál a munkát végzett, remek eredményt sikerült elérni ezek a csaták olyan csaták voltak, amelyek hónapokat és éveket igényeltek, például a tej alap körüli csata, Jegle asszony kiváló hadvezér volt ezekben a csatákban, és szeretnénk gratulálni neki a munkájáért, és remélhetőleg az elkövetkezendő években is hasonló eredményeket fogunk elérni. Köszönöm. Köszönöm, tehát bizottság. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Igen, most létezik egy megállapodás, és ugye meg kellett találnunk a finanszírozást az európai gazdasági élénkítési terv másik, második részét illetően is. Ezzel kapcsolatban is van már kompromisszum, tehát 20 millióval több jut majd a gazdaságélénkítés terv keretein belül a vidéki régióknak. Jó eredménynek lehet ezt tehát tartani. A bizottság ugyanakkor azt is, annak is örül, hogy a módosító levelet elfogadták, és annak is örül, hogy a tejgazdálkodók számára lehetővé tette a 300 millió elérését. Igaz, hogy emiatt a 20 az a 20 millió, amivel, amivel mi a jövő évre számoltunk a visszatérítések terén, az most erre fordítódott, de minden esetre ezzel kapcsolatban is megállapodás került. Azt viszont szeretném elmondani, hogy a tartalék az 500 millió, mivel a counter clearance szám, counter clearance-et is be kellett ebbe foglalnunk. Ez azt jelenti, hogy mi azzal számolunk, hogy negatív kiadásunk lesz, ami 230 millióval több, mint amivel előre számoltunk. Ezért ezt a lyukat, ezt a hiányt majd az év során valahogy ki kell törtenünk. Viszont a mezőgazdasági költségek számára, kiadások terén elérhető tartalék most 500 millió, és ezért a bizottság úgy érzi, hogy a költségvetésben hiányzó összeget innen majd elvehetjük, illetve, hogy Egle asszony említette, az a felmerülő vészhelyzetekre is innen vehetjük majd el a pénzt, úgyhogy úgy, érez, úgy érezzük a bizottság nevében, hogy nagyon jó és pozitív eredményt értünk el. Köszönöm, Jegle asszony. Van-e valamilyen megjegyzés az elhangzottakhoz? Köszönöm a bizottságnak a magyarázatát, és köszönöm a kollégáknak is. Capulo Santos úr, teljesen igaza van, de hadd mondjam el, hogy a Költségvetési Bizottságban a szocialisták, de minden többi frakció is támogatott minket, mert ugye itt az a fő problémánk, hogy a, a, szavaz, a mi szavazásunkat elfogadtassuk a Költségvetési Bizottsággal, és, azt, és a, a a, biz, a frakciók széles körben támogattak minket, és ez jól tett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor átérünk a következő napi rendi pontra. Jelentés a bizottság közleményéről a természeti csapások és az ember okozta katasztrofák megelőzésre irányuló közösségi koncepcióról. Maria do Seu Patrão Neves asszony az előadó, a bizottsági jelentés egy stratégiai megközelítést szeretne felvázolni a természeti csapások esetén. A mezőgazdasági kihatásokról foglalkozunk ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja az előadó. Kedves kollégák, a bizottság képviselőjét üdvözlöm, és minden mindenki, aki itt van. A mai témát, amit felszeretnék vázolni, az a közösségi megközelítés a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzésére. Ez a téma nem egy új téma, már korábban is voltak erre vonatkozó munkák, és az Európai Parlament is foglalkozott már ezekkel korábban is. Megvitattuk ezeket a kérdéseket, sőt a mezőgazdasági szakbizottságban is. A mezőgazdaság és vidékfejlesztési szakbizottság többször foglalkozott a e témával széles körűen és szisztematikusan 2006-ban például, és több bizottság bevonásával kidolgoztunk egy anyagot. A környezetvédelmi, a élelmiszerbiztonsági szakbizottságok segítés, segítségével. Azért kell ezzel megint foglalkozni, mert a téma továbbra is aktuális. Aztán felmért említettük azt, hogy lehetőség van arra, hogy sokkal többet tegyünk a természet és az ember okozta katasztrófák megelőzésénél. Az egyik ok, amiért ez a téma még mindig aktuális, az az, hogy folyamatosan megismétlődnek ezek a természeti katasztrófák, amelyek a mi világunk részei. Nem szabad elfelejteni ezt. És azt is látjuk, hogy az éghajlatváltozás következtében ezek egyre szaporodnak, ezek az események. Az éghajlatváltozás a szárazság, az asszályos időszakok növekedéséhez vezetnek, főleg Európa déli részén, és emiatt a tűzveszély egyre növekszik, és egyre nagyobb az esőzések északon, az kontinens északi részén, a, az árvizekkel együtt. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a természeti csapásokra és az ember okozta katasztrofákra, ugyanis óriási károk származnak ebből, tehát kiindulva a korábbi eh, javaslatokból, amelyek a múltban születtek, azt látjuk, hogy nagyon sok javaslat eh, nem valósult meg. És ezért szükség van arra, hogy még egyszer ezeket kihangsúlyozzuk, annak érdekében, hogy megvalósuljanak, hogy alkalmazásra kerüljenek ezek a javaslatok, annak érdekében, hogy csökkentsük a károkat. Az éghajlatváltozás miatt van szükség arra, hogy fokozottan figyeljünk erre. A illetékes bizottság ebben a témában, a Környezetvédelmi Szakbizottság. Ez a bizottság meg van győződve arról, hogy egy közös egy paradigmát kell kidolgozni annak érdekében, hogy közösen fel tudjunk lépni a természeti vagy ember okozta csapások megelőzésére. Ez már ciklikus, sőt kronikus jelenség, és ezek folyamatosan megismétlődnek egyes országokban. És amikor egy ilyen bekövetkezik, folyamatosan újra megújulnak ugyanazok a viták, hogy felszabadítani forrásokat az áldozatok megsegítésére, de hogyha az Európai Unióban lenne egy automatikus rendszer, amelyen keresztül cselekedni lehetne, a fellépésünk sokkal hatékonyabb lenne, és megnyugtatná a lakosság nagy részét, a mezőgazdasági dolgozókat elsősorban. Tehát meg kellene határozni, hogy mi a bizottság szándéka, mit akar ezzel csinálni, és nekünk is beleszólásunk legyen ebben. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem elégséges. Úgy gondolom, hogy az jelenség súlyossága súlyosságához képest sokkal nagyobb fellépésre, erősebb fellépésre van szükség, ugyanis ezek a jelenségek folyamatosan megismétlődnek. Azt látjuk, hogy ez a jelentés nem nyújt új megoldásokat, csak összefoglalja mindazt, amit a múltban történt. Azokat az ajánlásokat, amelyek a múltban megszülettek, azok nem lettek a, nem kerültek alkalmazása. Polászánt képviselő úr munkája alapján, tehát ezeket nem alkalmazták, és ezért oda kell figyelni megint erre a kérdése különös tekintettel a mezőgazdasági a mezőgazdaság területére. Én úgy gondolom, hogy az első eszmecsere alapján meg kellene határozni az első prioritásokat, és fel szeretném vetni ezt a témát, ezt a kérdést. Tehát milyen fő csapás irányt kellene követni? Maga a jelentés címe milyen is? Természeti és ember okozta katasztrófákról van szó itt. Milyen katasztróf, milyen természeti katasztrófákról beszélünk? Mit tekintünk természeti katasztrófának? Éghajlatváltozás következménye, árvizek, asszályok, és így tovább, és így tovább. De ugyanúgy földrengéseket is figyelembe kell venni, eh, hurikánok, széllökések, stb egyértelmű, hogy ezek a jelenségek nem egyformán érintik a mezőgazdaságot. Tehát azokat kell először kiválasztani, azokat a katasztrofa természeti csapásokat kell kiválasztani, amelyek leginkább érintik a mezőgazdaságot. Aztán a második amire oda kell figyelni, az a természeti katasztrófák. Term- eh, bocsánat, ember okozta katasztrófák. Nagyon sok esetben tűz esetekről van szó. De itt eh, bevet, bevethetjük mindazokat a jelenségeket, amelyeket az ember okoz. Maga az éghajlatváltozás eh, is ember okozta jelenség. Tehát itt azokat a jelenségeket kell figyelembe venni, amelyek már eleve szerepelnek a jelentésben. Minket az érdekel elsősorban, hogy ezek a jelenségek, ezek a csapások milyen hatással vannak a mezőgazdaságra. oda kell figyelni erre a témára, mert a többi munkabizottság valószínűleg a saját érdekeit fogja szem előtt tartani, nekünk oda kell figyelni minkre. Oda kell figyelni különböző betegségek, hogy bizonyos betegségeket, állatra vonatkozó betegséget, állatokat érintő betegségeket bevegyük-e a, a természeti csapások közé, vagy sem. Nos, kiemeltem a legfontosabb kérdéseket, de úgy gondolom, hogy a megközelítés kritériumait tisztázni kell még. Maga a, a cím a megelőzésről szól, de úgy gondolom, hogy nem csak a megelőzésről kell beszélni, hanem a beavatkozásról, a gyors beavatkozásról, amikor bekövetkeztek már a um, katasztrófák. Úgy gondolom, hogy ezt a kettőt nem szabad külön választani, és jobban oda kell figyelni arra, hogy amikor bekövetkezett a um, természeti csapás, vagy ember okozta csapás, akkor milyen módon uh, lépünk. Nem csak a megelőzésre kell összpontosítani, hanem a gyors beavatkozás is oda kell figyelni, mert ez sokkal érdekesebb lenne számunkra is túl kell lépni azon, ami a múltban volt, és létre kell hozni egy paradigmát, egy rendszert, amely alapján mindenki tudja majd, hogy hogyan kell eljárni, amikor bekövetkezik egy ilyen természeti katasztrofa. Automatikusan alkalmazható rendszerről beszélek amely és függetlenül attól, hogy milyen modellt választunk, garantálni kell, hogy ez a modell valóban alkalmazható legyen, hogy legyen megfelelő támogatás, megfelelő finanszírozás. Nagyon sokszor szóba kerül a szolidaritási alap, és érdemes megjegyezni, hogy ez csak a abban az esetben lehet alkalmazni, amikor van egy eleje és egy vége az adott jelenségnek. De emiatt nagyon sokszor nem alkalmazható olyan jelenségeknél, amelyek érintik a mezőgazdaságot, mint például az asszály esetén. Tehát gondolkodni lehet egy biztosítási rendszeren, amelyik megvédi a gazdákat, termelőket, egy olyan rendszer, amely közös a 27 tagállamban. hogyha úgy mondjuk, hogy ez a közös agrárpolitika évtizede, akkor azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben nem foglalkoztunk a katasztrófákkal. Remélhetőleg a következő évtizedben foglalkozni fogunk a megfelelő mértékben a természeti csapásokkal és az ember okozta katasztrófákkal. Hogyha nem foglalkozunk ezzel, akkor egy kétsebességes Európa fog kialakulni. Úgy gondolom, hogy a téma körüli vita nagyon hasznos lehet, mert szükségem van az önök eh, véleményre ahhoz, hogy jól előkészítsem azt, hogy milyen módon fogunk eljárni. Tehát meg szeretném tudni az önök véleményét, hogy kidolgozhassam a saját eh, dokumentumomat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom a szót. ez Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Patron asszonynak igazat kell adnom. amikor azt mondja, hogy a mezőgazdaság szempontjából kell odafigyelni erre a témára, mert én egy másik bizottság, a Környezetvédelmi Bizottságban dolgozom ebben a témában árnyék jelentéstevőként, és a teljesen más a megközelítés. És ezért úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság szempontjából is meg kell közelíteni ezt a témát. Patra asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy megelőzés és megoldásokat kell keresni. Úgy vélem, hogy a természetes ember okozta csapások tekintetében a legfontosabb az, hogy kiemeljük a lakosságot. És engedjék meg, hogy egy kicsit technikusabban szóljak, mert én szakért, szakember vagyok ebben a témában a mezőgazdaságban oda kell figyelni, hogy az adott vidéken hány lakos van, és hány ö, lakóközpont, hány település van. Oda kell figyelni. Jelenleg Európában azok az emberek tűntek el, akik leginkább odafigyeltek az erdőre. Azok a pásztorok, akik például a mediterrán Európában korábban odafigyeltek, hogy milyen állapotban van az erdő, és hogy van-e tűz vagy sem, és szóltak és riasztottak a lakosságot, az a figura eltűnt. Most egyre inkább fiatalokat kell felvenni, akik figyelik a tüzeket, és ők tapasztalatlanak. Ezért ahogy az előadó mondja, szerintem is nagyon fontos a megelőzés. És hogyha figyelembe vesszük, hogy Európában milyen természeti csapásokról van szó, akkor azt látjuk, hogy három van. tűz esetek, árvizek és asszály. Ez a három, ezzel a három jelenséggel kell foglalkozni. Úgy gondolom, hogy a európai erdészeti politika, amelyik integrált és mindenkinél eh, működik minden egyes tagállamon, nagyon hasznos lenne. 27 erdészeti öm, törvény nem hasznos, nem célra vezető az egységes Európában. Azért kell koordináltan fellépnünk, hogy hatékonyabban tudjuk csinálni. Például Spanyolországban vagy Portugáliában nem lehet külön eljárni, amikor az ibériai félszigetről van szó. Nem lehet külön beszélni Ausztriáról és ö, Olaszországról, mert az Alpokról van szó. Nem lehet más csinálni Magyarországon és más Ausztriában, mert egy vidékről van szó, közös jellegzetességekkel. És ezért úgy gondolom, hogy megfelelő módon kell eljárni, és közösen fellépni a polgári védelemről beszélek. Oda kell figyelni, oda kell figyelni minden eszközre, figyelembe kell venni, hogy mi ö, eszközök állnak rendelkezésünk, rendelkezésünkre az Európai Unióban. És természetesen megfelelő támogatást, megfelelő forrásokat, és itt a, a szolidaritási alapról beszélek remek ötlet, remek elképzelés, de minden nyáron, amikor itt vannak a természeti csapások, a tüzesetek, a, az asszály, akkor mindig fel újra megújul ez a vita. De hagyjuk abba ezt. Úgy gondolom, hogy rá kell mutatni arra, ahol a probléma rejlik, hogyha pénzkérdésről van szó, akkor tisztán ki kell mondani, hogyha kevés a pénz, akkor több pénzt kell erre szánni egyértelműen kell fogalmazni a parlamentnek, és ezt elmagyarázni a ön tanácsnak, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy közös egységes álláspontot képviseljünk. És ezért támogatom az előadót, mindenben állok rendelkezésére, hogy az én szemszögünk szempontjaimat tisztázzuk, és megfelelő álláspontot érünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. McGuinness asszony következik. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőt is, jelentéstevőnek a megjegyzéseit szükséges, hogy nagyon erős politikai jelzést adjunk ezzel kapcsolatban. Hadd említsem még meg a következőket. Jelenleg Írországban nagyon súlyos árvizek vannak, mégpedig az ország több részében is, és a helyi szakemberek azt mondják, hogy nagyon szokatlan ez, és előrejelezhetetlen is. Valószínűleg a klímaváltozás egyik következménye, de azon kívül még a várostervezéssel is összefügghet. Mégpedig azzal, hogy nincs elég tudás azzal kapcsolatban, hogy hogy, hogy lehet a bizonyos területeket öm, vízmentesíteni, illetve hogy hogy áradnak a folyók. Tehát a város rendezés, a városiasodás is kihat a vidéki régiókra, és ezt a, külön ezt a kérdést is meg kell próbálni kezelni. Beszéltem azokkal az emberekkel, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat, és és a termőföldjeiket, és azt mondják, hogy egyszerűen nem tartják rendben megfelelőképpen a víz, vízi utakat, a folyókat, és ez a politikusok és a szakemberek részéről is nagy hiba. Tehát valamiféle megállapodásra kell jutnunk erről is. Túl sok eset van ehhez hasonló eset, és ebben az esetben a, nagyon különbözőek a vélemények. A, a, a környezetvédőké és a helyi lakosoké nem egyezik meg. Azt mondják, hogy a folyókat gondozták, de hogyha például valaki azt akarja, hogy javítsák a vízlevezetési képességet, akkor azt valaki mindjárt ellenzi. És nem tudni, hogy ez jogos vagy nem jogos ez az ellenzés, de ezt mindenképpen meg kell el- említeni, mert az emberek életét és létét veszélyeztetik ezek a problémák. És Írország esetében minden esetre egyre gyakrabban jelentkeznek ezek a dolgok, úgyhogy mindenképp remélem, hogy megfelelő kompromisszumra tudunk jutni jutni. Köszönöm szépen, Kapula Santos úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is. Gratulálni szeretnék a bizottságnak, amely előterjesztette ezt a dokumentumot. Úgy vélem, hogy nagyon aktuális ez a téma, úgy, hogy nincs nyomás, nem vagyunk nyomás alatt az események miatt. 2006-ban előadó voltam, és akkor egy fekete évet írtunk, ami a katasztrofákat illeti. A legdrámaibb események voltak az utóbbi évszázadban. Nagyon súlyos áradások, árvizek több tagállamban emiatt amikor az ember nyomás alatt sürgősen dolgozik, amikor reagálni kell ilyen jellegű eseményekre, nos, talán akkor az eszmecsere nem túl nyugodt, és maga az eredmény sem a legkiválóbb. Emiatt örülök azért, hogy egy közösségi megközelítést próbálunk elérni 2005 után, Sajnos nagyon sok ajánlást nem fogadták el, nem alkalmazzák, több ajánlást, igen, de nagyon hasznos lenne, hogy az utóbbi health check során illetve annak következtében biztosítást dolgozzanak ki a mezőgazdasági dolgozók számára. Fel kell vetni azt, hogy hol tartunk ebben a tekintetben mert a megoldások még mindig a tagállamok hozzáállásán múlik, még jelenleg. Ezért az előadó által felvetett közös fellépés és megközelítés úgy gondolom, hogy a jelentésnek nem csak a megelőzéssel kell foglalkoznia, hanem gyors beavatkozási mechanizmusokat is kell javasolnia, úgy gondolom, hogy nagyon észszerű, hogy határozzuk meg, melyek azok a katasztrófák, amelyekkel foglalkozunk, legyenek azok természetesek vagy ember által okozott katasztrófák, melyek azok, amelyek a leginkább érintik a mezőgazdaságot. Ha az eszközök listáját, amelyet a bizottság 2009-ig ki dolgoz, úgy volt, hogy kidolgoz, a, nagyon hasznos lenne, hogyha meg lenne ez a lista, ugyanis ebben az esetben tudnánk, hogy mi áll rendelkezésünkre, és akkor jobban rávilágítana arra, hogy mit tudunk tenni, mi történik jelenleg a különböző tagállamokban, katasztrófák után, mi történik a megelőzés tekintetében, és mi történik a beavatkozás területén. Megláthatjuk tehát, hogy milyen módon lehet eljárni, melyek azok, amelyek legjobb eredményt értek el. A frakcióm nevében biztosíthatom önöket arról, hogy támogatni fogom az előadó javaslatait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van még néhány hozzászólás. Bové úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez az anyag nagyon fontos, ami a megelőzést illeti, főleg az természeti és az ember okozta katasztrófák tekintetében. Ezt a kettőt kell figyelembe venni. Ami a természeti csapásokat illeti, nem nem tudjuk pontosan, hogy mennyire állandó, vagy ez csak egy ideiglenes éghajlatváltozás, de mindenképpen kihatással van a helyzetre. A mezőgazdaság területén lehetőségünk van arra, hogy megelőzzük az asszályt. Különböző országokban munkák történnek annak érdekében, hogy a vetőmagon keresztül alkalmazkodjunk a szárazabb éghajlatra. éghajlatra. Tehát különböző kutatások történnek annak érdekében, hogy figyelembe vegyük az új helyzetet, az aszályosabb időszakokat, és felkészülni erre megfelelő vetőmagok alkalmazásával. Ez egy olyan munka, amelyik nagyon fontos. Egyrésztről pedagógiai munkáról van szó, másrésztről kutatásról van szó. Nem szabad standard módon követni ugyanis az ajánlásokat, hanem oda kell figyelni arra, hogy a gazdák milyen módon próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez. Ami az emberek okozta katasztrofákat illeti, az a tűz esetekről beszélünk, az erdetűzekről, úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb a megelőzés, és sokkal olcsóbb megfigyelőket helyezni, sem mint repülőgépeket beszerezni, tűzoltó repülőgépeket beszerezni. Nagyon fontos, hogy meglegyen egy megfelelő megfigyelő hálózat, mert így állandóan szem előtt van. E a mediterrán erdő kérdését is fel kell vetni. Úgy kell gondolni erre az erdőre, mint egy élettér az állatok számára. Másképpen tekinteni tehát az erdőre nem csak egy eszköz arra, hogy befogjuk a széndiokszidot, hanem ez egy élettér különböző állatok számára nagyon fontos, hogy az ember okozta katasztrófák eset esetében mindig ott van az ipari, az iparosodás következménye. Például a Nagy-Britanniában vagy más országokban felmelül a nitrátok túlzott használása, felhasználásának a következményei. Ebben az esetben ember okozta katasztrófákról van szó. Olyan, annyi nitrátot engednek a talajra, hogy már tönkreteszik azokat a termőtalajokat. Ez egy óriási probléma, a, a talaj tönkretétele egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Olyan kockázatok ezek, amelyek a mezőgazdasági gyakorlatból származnak. Beszéltünk korábban a ö, talajvíz elvezetéséről, illetve az öntözésről. Vigyázni kell ezekre az eszközökre, mert ez valamilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy ezek a területek ki, ki legyenek téve a veszélyeknek, amelyek az árvizekből származnak. Tehát úgy gondolom, hogy oda kell figyelni, milyen mezőgazdasági gyakorlatokat követnek a gazdák, oda figy- kell, kell figyelni, hogy ezek ne növeljék a kockázatot, és ne okozzanak ember által okozott katasztrófákat. Pinyecki kollégának adom meg a szót, mondja az elnök. Hölgyeim és uraim! egyszerűsíteni kell a folyamatot, és fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy az Európai Unió gyorsabban léphessen fel, amikor katasztrófák történnek. A parlament és a képviselők már eddig is kérték ezt, és most reagálnunk kell az adott kommunikációra, mert ez meg fogja változtatni az egész unió helyzetét. Ezért aktívabbaknak kell lennünk. Nem lehet, hogy úgy maradjon a helyzet, ahogy most van, tehát az, hogy bármiféle segítségnyújtás hónapokba kerül, mire az megvalósul. Másodszorban pedig a katasztrófák típusairól van szó, vannak ugye árvizek, és hogyha többet fektetnénk be a megelőzésbe, akkor ez meg tudná akadályozni a káros hatásukat. Az ilyenfajta befektetéseket azonban sajnos halogatják. A jövőben a vízzel kapcsolatban felmerülő problémák miatt is több eszközt kell elkülönítenünk annak érdekében, hogy a vízgazdálkodással megfelelő pénzeszközök álljanak rendelkezésünkre. A a kap felülvizsgálatáról is szó volt, és a biztosításokról is szó volt, de a biztosítások legnagyobb profitot a biztosító társaságoknak hozzák, a gazdálkodók ebből nem részesülnek igazából. Végül pedig a környezetvédelmi igyekezeteinket kell megpróbálni racionalizálni. A környezetvédők sokszor megakadályoznak olyan beruházásokat, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy a katasztrófák hatásait, következményeit enyhíthessük. Például a víztartályok és a különböző hasonló létesítmények építése esetén. Tehát mindenképpen fel kell gyorsítanunk a munkánkat annak érdekében, hogy legalább néhány megoldást produkálni tudjunk a, jövő, a jövőbeni mezőgazdasági politika számára. Köszönöm szépen. Je vous remercie. Köszönöm szépen. Polsen asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt előadó asszony, hadd kezdjem az erdőkkel. És eh, határozottan szeretném jelezni, hogy az erdőtűz a szárassággal együtt az egyik legjelentősebb probléma Dél-Európa, és különösen a földközi tenger térségében. Ahogy Buvé úr is jelezte, arra van szükség, hogy a, hogy kiigazítsuk a jelenlegi helyzetet ültetésekkel, teljesen függetlenül attól, hogy mi az oka az éghajlatváltozásnak. A legjobban akkor járunk el, hogyha egyszerűen tényként kezeljük, nem pedig egy átmeneti jelenségnek, mert nem fog így viselkedni, legalábbis nem a mi életünkben, és nem a gyermekeink életében. Ezt egyszerűen el kell fogadni. De az észak-európai erdőségek hazámban és Finnországban elsősorban egészen más, mint a földközi tenger térségi erdőségek. Egészen más feladatuk van, más a biológiája, az ökológiai rendszerek. Nem szabad az északi erdőket összekeverni a, ebben a vitában a földközi tenger térségében előforduló erdőtüzekkel. mert akkor nem a valóságnak megfelelően járunk el. A szolidaritás nevében természetesen mindent meg kell tennünk, amit tudunk. Annak érdekében, hogy feltárjuk az okokat, és megszüntessük a földközi tenger térségében előforduló erdőtüzek okait. És az is világos, hogy az Európai Unióban a szolidaritás miatt kell így eljárnunk, a terheket is együtt akarjuk hordani és elosztani. És világos, hogy a földközi tenger térségében az országok nem tudják ezeket a problémákat egyedül leküzdeni, amelyeket egyebek között az éghajlatváltozás is okoz. és hozzá tudunk természetesen járulni ahhoz, hogy egyformán finanszírozzuk a megoldási lehetőségeket természetesen különböző jelenségek vannak, amiket nem kell mondjuk adott esetben bevenni a, a jelentésbe, például a közép-európai áradások, vagy ami, ami ugye az építkezések miatt is adódik, hogy túl közel építenek a jelentős árvíz kockázatú folyókhoz. Az, hogy újonnan építsenek közel a vízhez, a folyóvízhez, annak ellenére, hogy tudják, hogy szárazság és áradás egyaránt gyakoribb jelenség lesz a jövőben. Ez elfogadhatatlan. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, a megelőzés. Megelő, és a megelőzés során az őrült árvíz károk megelőzése során figyelembe kell venni a területrendezésnél, építkezéseknél, az építkezési engedélyek kiadásánál, és nekik állást kell ezzel fo- kapcsolatban foglalniuk. Merci, Madame Paulsen. Nous avons... Köszönöm szépen. Eluand úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr nagyon egyetértek az előttem szólókkal. Megginis asszony már beszélt arról, hogy a Írország nagy része víz alatt van, nyugaton, délen és keleten is problémák vannak, és ez igen nagy nehézségeket jelent köz, környezetvédelmi szempontból az írközösség minden tagjának a termelésben problémák vannak, és nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki teljesen el van szigetelve a társadalomtól. És örülök neki, hogy az Európai Szociális Alap megteszi, amit tud, de ez nem elég a mostani helyzetben. A, ezért a követelményeket kell megváltoztatnunk, és nagyon fontos, hogy végre ezzel is foglalkoznunk. Hiszek abban, hogy a megelőzés, a beavatkozás és a reakció nagyon fontos, és egyelőre nem tudunk megfelelő gyorsasággal reagálni. Amikor a vízelvezetést tekintjük, illetve a különböző elválasztó kerítések eltávolítását vesszük, akkor ugye ezt, ezt a kérdést újra kell vizsgálni, mert ez nem volt, nem volt megfelelő a múltban a klímaváltozás folyamatban van, és attól függetlenül, hogy tetszik ez nekünk, vagy nem, hogy szkeptikusak vagyunk-e, vagy nem. Novemberben minden esetben Írországban tízszeresére növekedett az esőzés mennyisége, és további 10 százalék várható még a normálishoz képest, tehát a, a, ebben az évben a, az esőzések mennyisége 20%-kal nagyobb a szokásosnál. Novem, tehát amikor Kopenhágában megyünk a klímakonferenciára, akkor mindenkinek az a kötelessége, hogy egy koordinált tervel menjen oda, hiszen nagyon fontos nem csak a reagálás, hanem a megelőzés és a beavatkozás is. Üdvözlöm tehát a jelentést, és nagy örömmel várom a jelentést, hiszen ez nagyon fontos az emberek jövőjére nézve, különösen a klímaváltozás fényében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hausling úrnak adom meg a szót. Ja, man kann sich, äh, Nos, sok mindenhez csatlakozhatom abból, ami elhangzott. Ugye megint azt tapasztaljuk, hogy amint felmerül egy probléma, kiválóan elemezzük, tendenciákat határozunk meg a természet és az ember okozta katasztrófák között. Ha megvizsgáljuk az árvíz kérdését, akkor újra meg újra be kell, hogy lássuk, amit sokan elmondtak, hogy nem szabad a partmenti területeket szorosan beépíteni. Nem szabad olyan sok területet lezárni, például 120 hektár az, amit naponta lezárunk, és mindenki azt mondja, hogy ennek végre véget kell venni, de egyszerűen tovább viszik ezt a fajta munkát. A mezőgazdasági bizottságnak foglalkozni kell, hiszen ez nem felhasznált kiváló terület, tönkretesszük nem csak a, a mezőgazdasági területeket, hanem kárt okozunk, további károkat a, a zárvizeknél, és le kell vannunk a következtetéseket. Erdőtüzek. Nos, nyáron ugye szinte rendszeres már, egyre, egyre rendszeresebb. Hogyha nem, akkor csak a sajtó nem foglalkozik vele, de nagy katasztrófák vannak, és a következő évben még nagyobb a kérdés az, hogy a jövő erdeit éppen ezért a mostani erdőtüzek miatt hogyan kell felépíteni, megfelelőek az erdőségi rendszerek, jó-e a felügyelet. Úgy gondolom, hogy egyszerűen egy csomó mindent nem ismertünk még fel, és még nem sikerült következetesen, koordináltan különböző kérdésekben eljárni az erdőtüzeket követően. És miért nem tudunk végre a felismeréseinkből meghat- olyan dolgokat meghatározni, ami megfelelő intézkedések végrehajtását teszi lehetővé. Köszönöm szépen, Matthew asszony, parancsoljon. monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nos, én is Szeretnék az erdő gazdálkodás kérdésével foglalkozni, amelyik egy kicsit összefügg a környezetvédelemmel, és egy kicsit a mezőgazdasággal is. Köszönetet mondok az előadónak azért, mert figyelembe veszi ezt a kérdést, aki szeretne törődni az erdőgazdálkodás kérdésével, nem fogok visz, újra elmondani mindazt, amit a kollégák elmondták az erdőtüzek, illetve a szárazsággal kapcsolatosan. Én a viharokról szeretnék beszélni. Ausztriában, Németországban rengeteg vihar volt. 90-es évek elején Franciaországban nagyon sok vihar volt, tavaly is délkeleten, és nagyon nagy vitát váltottak ki ezek a viharok mivel hogy a címben az szerepel, hogy természeti csapások és ember okozta katasztrófák, úgy gondolom, hogy oda kell figyelni a vihar okozta károkra is. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne, hogy figyelembe vegyük az erdőgazdálkodás kérdését a viharok fényében. Úgy gondolom, hogy Németországban és más országokban is nagyon, sokan, eh, nagyon sokakat érdekli ez a téma. Nos, a megelőzésre kell koncentrálnunk, ez a kérdése? Vagy azzal is foglalkozhatunk, hogy mi történik az események után. Tudjuk, hogy van a szolidaritási alap, amelyet elindítottunk néhány évvel ezelőtt, és tudjuk, milyen hiányosságok vannak a szolidaritási alap működésében. Nem fogom itt újra elmondani mindezeket a dolgokat, amelyeket jól tudjuk úgy gondolom, hogy a magunk részéről valamivel többet kell tennünk. Szükség van egy közösségi megközelítésről. Ugyanis azok az állampolgárok, akiket sújt egy katasztrófa, azoknak kell mondani valamit. Loren tartományban, Franciaországban volt egy ilyen vihar, és a végén, a katasztrófa után láttuk, hogy a fák ott vannak az utakon, az elektromos ellátás akadályozva, és nem tudtunk hozzáférni a szolidaritási alaphoz, nem tudtunk mit mondani a ö, lakosságnak. Persze, a helyreállítás megtörtént néhány hónappal később, de azonnal igazándiból nem volt semmilyen eszköz a kezünkben, amivel felléphetünk. És az Európai Unió ebben az esetben nem tudott fellépni, és ez igen negatív hatást váltott ki a lakosságban. Tehát megfelelő módon kell fellépni, szükség van egy közösségi fellépésre, és úgy gondolom, hogy ki kell dolgozni azt a rendszert. Köszönöm, Mátyó asszony. Egnyú úrnak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A klímaváltozás fenyegető szavai megint megjelentettek. Nagyon sok döntést hoztunk már eddig is a klímaváltozással kapcsolatban, és a statisztikákat ugye a tudósok készítik. A Kelet-Angliai Egyetem környékén lakom, és ott van egy külön meteorológiai tanszak is, és ott valaki onnan egy olyan e-mailt küldött ki, ami azt azt sugallja, hogy a tudósok meghamisítják a klímaváltozással kapcsolatos eredményeket Jövő héten kezdődik a konferencia Kopenhágában, de van egy konferencia, egy másik, amelyik a klímaváltozással kapcsolatos óvatosságra, illetve értelmes viselkedés tanúsítására szólít fel. Most a mi bizottságunk együttdöntés keretében dönthet nagyon sok mindenről. Nagyon fontos, hogy tudományos alapokra helyezzük a döntéseket, ne pedig propagandát vegyük ezeknek alapon. Albert esznek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hálás vagyok, amiért kollégánk elkészítette ezt a jelentést. Amikor a klímaváltozás témájáról beszélünk, nagyon óvatosan kell eljárnunk. A kompjúterem be van, kapcsolat, be van kapcsolva, itt van előttem, és Würzburgi vízállást nézem éppen, és 1350 köbméter folyik le per, másodpercenként a folyón, a, a sajtó pedig másról semmi, csak arról, hogy ez mekkora katasztrófa, és hogy tönkreteszi a talajt, stb. Én most csak azt szeretném megkérdezni, hogy Ugye nagyon régen, július 21-én ennél sokkal nagyobb vízmennyiségek folytak le a folyón, és akkor Vőzburgban senki nem aggódott az árvíz miatt. És hogyha a történeti adatokat tekintjük, ugyanilyen forgatókönyveket látunk, ezek megismétlődtek nem egyszer. A századok során ezeket az adatokat mérték, és ugyanezeket tapasztalták. Az adatok pedig saját magukért beszélnek. Tehát mi okozza ezeket a nagy vízmennyiségeket? Mi okozta ezeket az elmúlt századokban? Na most, most tényleg háromszor annyi az árvíz mennyisége? Azért meg kellene tekinteni az elmúlt évszázadok adatait, és nem csak a Rajnán, hanem a Dunán és más folyókon is. Meg kell nézni, hogy a múltban nem voltak-e nagy hőmérsékletkilengések, illetve áradások. Nem akarom kisebbíteni ezt a problémát, de nagyon sokszor a politikai megközelítés dominál, és valószínűleg a biztosított társaságok is nagyon boldog amiatt, hogy az emberek nagyobb összegű biztosításokat fizetnek most, hogy meg, megvédhessék az a tulajdonaikat, a ingatlanaikat az áradástól. Most beszéljünk a, az erdőtüzekről. mennyire gyorsan tudjuk ezeket megállítani, vagy legalábbis megfékezni. Milyen gyorsan tudjuk őket eloltani. Hogyha arra gondolunk, hogy 12 ezer erdőtűz volt olyan helyen, ahol 11 millióan laknak. Hát most nézzük csak meg, hogy én, ahonnan én jövök abban a tartományban, egyszerűen mindenki kap bizonyos mértékű tűzoltói képzést. És emiatt nagyon sok, több ezer olyan olyan önkéntes tűzoltónk van, aki bármikor be tud lépni, és bármikor tűzoltóként dolgozni tud, hogyha erre szükség van. Tehát Portugáliának is ilyen önkéntes tűzoltó csapatokat kellene ö, megteremteni, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió segíteni tud ebben nekik, például abban, hogy technikai felszerelést biztosítson a számukra. Ö, a katasztrófáknál mindig az a probléma, hogy nincs elég olyan gyakorlott, képzett, szakértelemmel rendelkező ember, aki ilyenkor, akit ilyenkor be lehet nevetni. Tehát mindenképp okos megközelítést kell alkalmaznunk. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az erdőtüzeket sokszor az rontja, illetve az teszi még veszélyesebbé, hogy egyszerűen nincs meg a megfelelően képzett tűzoltó ö, csapat arra, hogy ezeket eloltsa. Tehát nálunk 8 milliót küld, küld, költöttünk az árvizekre, amelynek, amelyből 4 milliót az Európai Unió adott, és most nincsen gondunk az árvizekkel. Tehát az az igazság, hogy az a fontos, hogy objektívak legyünk, és hogy ne hagyjuk, hogy az érzelmeink elurgalkodjanak rajtunk. Úgy gondolom, hogy a Bajor önkéntes tűzoltó rendszer az egy rendkívül jó rendszer, és érdemes lenne ismertetni a többi tagállammal. Azért akarok hozzászólni a beszélgetéshez most, mert úgy gondolom, hogy nagyon jól elindult ez az eszmecsenre, beszéltünk a, ha eh, természeti természeti csapások elleni harcról, beszéltünk, hogy meg kell különböztetni a természeti csapásokat az ember okozta katasztrofáktól. Annak idején korábban a Szahara trópusi eh, térség volt, illetve 150 eh, több mint 150 méteres jégtakaró eh, volt Európa fölött. Ezek tények, ezek a dolgok megváltoztak, ugyanis az éghajlat egy természetes folyamat, egy dinamikus folyamat, de most néhány év alatt elértünk azt, amit a természet 100 millió év alatt változtatott meg. Meg kell nézni mi magunk politikai szereplőként, hogy milyen felelősségünk van, és milyen eszközeink vannak arra, hogy intézkedjünk. Franciaországban rengeteg önkéntes tűzoltó van, de úgy gondolom, hogy Portugáliában, Spanyolországban is van, ezek a rendszerek jól működnek valóban. De az erdő gazdálkodás jelenleg, amelyik határokon átnyúl, sokkal globálisabb. Oda kell figyelni. Az erdő egy, egy igazi önálló tér, élettér. Tudjuk nagyon jól Svédországban, vagy Finnországban az erdőt meghatároz, a tájat meghatározzák az erdő. Tehát úgy gondolom, hogy oda kell figyelni, hogy mit csináljunk nem arról van szó, hogy folytassuk a vitát az éghajlatváltozásról, mert ez tény, mindenki tudja, hogy létezik, hanem fel kell lépni, válaszokat kell adni, milyen módon tudjuk a kockázatokat csökkenteni az éghajlatváltozás következtében. Ezzel, erről kell beszélni, mert ez a mi felelősségünk. Köszönöm szépen, megadom a szót Eckhout úrnak. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mindig meglepő látni, hogy amikor a klímaváltozásról van szó, akkor milyen gyorsan arra terülődik a szó, hogy egyáltalán létezik -e ez, vagy nem. Egnyúra teljes mértékben egyetértek abban, hogy amikor klímaváltozásról beszélünk, azt tudományosan meg kell tudjuk alapozni. Ezért kérem Agnyúrat arra, hogy az, azoknak a tudósoknak a százaira figyeljen oda, akik évek óta kutatják a klímaváltozást, Tudom azt is, hogy a kelet-angliai klímaváltozási csoport tagjai szívesen beszélgetnek majd ő vele, ahelyett, hogy e-maileket szivárogtatnának ki. Nagyon jó, hogy Kopenhágában van egy olyan konferencia is, ahol a szkeptikusok is részt vehetnek, de van egy és, és ugye ez egy második napi konferencia, és ez, ezt persze hetekig lehetne húzni. Az a lényeg, hogy most a jelentéssel kapcsolatban nem érdemes arról vitatkozni, hogy a klímaváltozás létezik, vagy nem, hiszen erről nagyon sokáig tudnénk, tudnánk vitatkozni. De azoknak az embereknek a számára, akik, akik ki vannak téve a természeti csapásoknak, teljesen mindegy, hogy ez természeti eredetű, vagy emberi eredetű katasztrófa. Az a lényeg, hogy hogy oldjuk meg a problémájukat. És akkor egyrészt a megelőzésről, másrészt pedig a kárenyhítésről kell, hogy szóljunk. És mivel mezőgazdasági szakbizottság vagyunk, és nem környezetvédelmi szakbizottság, ezért a mezőgazdaságon belül kell megtekintenünk azt, hogy milyen szerepet tudunk játszani a katasztrófák megelőzésében. Az egyik nagyon fontos kérdés itt az, hogy, hogy több funkciós mezőgazdaságról gondoskodjunk, hiszen a mezőgazdasági nagy gazdaságoknál nyilván mindenképpen nehéz megelőzni a katasztrófákat, tehát arra kell koncentrálnunk, hogy a multifunkcionális mezőgazdaság hogy tud reagálni és hogy tud igazodni a katasztrófák tényéhez, attól függetlenül, hogy emberi vagy nem emberi eredő, és hogy ezt a vitát hagyjuk a tudósokra. Rodus asszonyé a szó most. Köszönöm. Elnök úr. Én is azt kérném, hogy megyük nagyon komolyan ezt a vitát, ne trivializáljuk el. Hiszen nagy kockázata van annak, hogyha most nem vesszük komolyan ezt a kérdést. Megvan, tudományosan megalapozott az, amit mondunk. Az én tartományomban, Schleswig-Holsteinben két nagy tenger között élünk, és látjuk, hogy a viharok száma megnövekedett, és hogy a tengerszintje is emelkedik. Hogyha a tudósok kijelentéseit komolyan vesszük, akkor számolhatunk azzal, hogy a következő 50 év során negyedével csökken majd tartományunk területe. Tehát az a fontos, hogy komoly vitát folytassunk, nem mumusokat keressünk, hanem feleljünk meg annak, azoknak az elvárásoknak, amiknek meg kell felülnünk. A tudósoktól kapott információkat vegyük komolyan, és próbáljunk meg új megközelítéseket elfogadni. A széndiokszid kibocsátás el, e, emelkedése bizony a mi problémánk, és ezt mi okoztuk, hiszen az én nagymamám se autót nem vezetett, se hajlakot nem használt, amikor fiatal volt nem szükséges horror forgatókönyvekről beszélni, de a száz évvel, több száz évvel ezelőtti adatokban természetesen ugyanúgy láthatunk természeti katasztrófákat, csak hogy ezeknek a kiterjének a nagysága a, technológiai fejlődés eredményének tudható be, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm, és kérem nézze el a korábbi hibámat. Capula Santos úr parancsoljon. Egyszerűen csak tisztázni szeretnék egy dolgot, és tájékoztatni Desz urat eh, arról, hogy az én országomban, Portugáliában a mm, tűzoltók 85%-a önkéntes, és csak 3-4 nagyobb városban vannak eh, eh, profi tűzoltók, tehát professzionális tűzoltók azok számára, akik nem mediterrán országban laknak, számukra nehéz elképzelni, amikor több napon keresztül 40 fok fölött van a hőmérséklet, és 5% körüli a levegő páratartalma. Ez a szárazság amikor nem esik egy csepp víz sem hónapokon keresztül, és minden egyes alkalommal, amikor egy napsugár megérinti az erdőt, ott tűz üthet ki. Nincs eszköz, amelyel ezt megakadályozhatjunk, amelyel megakadályozhatjuk a tűzek megszületését. Főleg, hogyha ez hosszú időn keresztül fennáll ez az éghajlat, ezek a éghajlati körülmények. Egyértelmű, hogy ezeknél az drámáknak következtében befektetéseket kell eszközölni, komoly intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a lehető legbiztosabb megelőzés eh, legyen, ugyanakkor nagyon nehéz ezt az egészet százszázalékosra biztosítani. Köszönöm, bizottságnak adom meg a szót, illetve Desz úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzésem lenne. Lehet, hogy nem fejeztem ki magam elég világosan. Én Görögországról szeretnék beszélni. Úgy, ott ugye 12 millió a lakosság száma, és csak 12 ezer tűzoltó, hivatásos tűzoltó létezik. Ez nem elég, egyszerűen nem létezik, hogy megfelelőképpen tudjanak reagálni az, az erdőtüzekre. Tehát Görögországban csak 12 ezer tűzoltó van, ezt mondták görög politikái, eh, po, kollégáim. Eh, biztos, hogy nagyon jól értenek a tűzoltáshoz, de egyszerűen nem ele, nincsenek elegen. Én támogatom azt, hogy mindenféle intézkedéseket elfogadjunk a megelőzés, megelőzést illetően. De ne tegyünk úgy, mintha a klímaváltozás nem létezett volna a múltban is. A klímaváltozás az egy folyamat, ami az emberi történelem teljes, teljes időszakát végigkíséri. Mindennyian hozzá tudunk járulni ahhoz, annak biztosításához, hogy hogy észszerűen használjuk ki az természeti forrásainkat olyan módon, hogy az a jövő generációi számára is elérhető legyen. Tehát az a fontos, hogy ne riogassuk egymást, hanem alaposan gondoljuk át a dolgokat, hiszen így többet tudunk elérni. És minden követ mozgassunk meg annak érdekében, hogy a jó eszközöket minél jobban ki tudjuk használni. Köszönöm, bizottságnak adom. Meg a szót Christopher Allen úrnak. parancsán. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megelégedésemet kifejezni, és a bizottság megelégedését kifejezni azon, hogy a parlament hajlandó saját kezdeményezésű jelentést írni a katasztrófa megelőzésről és hogy ebbe polgári bizottságokat is be fognak vonni, hiszen nagyon, és, és hogy mennyire komolyan veszi a parlament, és különösen ez a szakbizottság ezt az igen fontos témát. Hadd térjek vissza annak történeti megtekintésére, hogy ezt a közleményt hogy állítottuk össze. 2008-ban a bizottság egy közleményt fogadott el a katasztrófákra való reagálásról. Ebben a közleményben alapvetően azt írtuk le, hogy integrált megközelítést kell alkalmaznunk a katasztrófa menedzsmentben, többet kell a megelőzésre, a reagálásra és a kárenyhítésre is fordítanunk. Akkor a bizottság azt tartotta fontosnak, hogy tekintse meg a megelőzés terén mit tettünk, és hogy a jövőben milyen lépések lesznek szükségesek. Ezért készített el a bizottság 2009. februárjában egy közleményt, amely az európai szintű megközelítésről ír a természetes, illetve ember által okozott katasztrófák terén. Úgyhogy igen, nagy örömmel várjuk a parlament véleményét a megelőzés témakörében. A mi megítélésünk szerint van egy sor olyan már létező eszköz, amely a megelőzéssel kapcsolatos, van egy árvíz direktíva, amely a tagállamok által, amely tagállami cselekvés szabályozza, azon kívül a regionális és a mezőgazdasági politika terén is léteznek különböző jogszabályok. A bizottság azonban úgy érzi, hogy ezek csak részlegesen közelítik meg a kérdést, és mindezeket az intézkedéseket össze kell hangolni annak érdekében, hogy érvényesíthessük a jogszabályokat, és hogy megerősíthessük a cselekvéseket. Azért is vesszük ennyire komolyan ezt, mert a számok alátámasztják a problémát. A 80-as években körülbelül 100 időjárással kapcsolatos katasztrófát regisztráltak, az utóbbi évtizedben pedig 550 közelében jár ez a szám. Tehát valóban megnövekedett a kihívások száma. A közleményben a bizottság egy sor kezeti lépést javasol. Megállapított olyan területeket, amelyeken erősíteni kell a fellépéseket. A katasztrófákkal kapcsolatos tudás és a megelőzés eszközei egy, egyelőre elég alacsony szinten vannak, és nem is megfelelően elérhetők, úgyhogy a tudás elérhetőségébe és a tudás fejlesztésébe szeretnénk fektetni, különösen a kockázat értékelés és a kockázati tervek fejlesztésével kapcsolatban, amely majd segíti a nemzeti katasztrófa tervek kifejlesztését is. Ezzel kapcsolatban útmutatásokat fogunk kiadni a tagországok számára. Az alapok kérdését is nagyon sok hozzászóló megemlítettem. A, a bizottság egyetért abban, hogy a következő pénzügyi tervben, illetve a pénzügyi eszközök felülvizsgálata során lehetőség nyílik majd arra, hogy a megelőzést jobban beintegráljuk ezekbe. A kő bizottság nagy érdeklődéssel hallgatja a parlament véleményét arról, hogy milyen intézkedések kezdeményezhetők a, a megelőzés javítása érdekében. A tagállamok valóban kihasználják-e az alapokat, és hogy hogy lehet a tagállamokat ösztönözni az alapok jobb kihasználására a katasztrófa megelőzés területén? Végül talán megjegyzést tennék arról, hogy a bizottságnak milyen szándékai vannak, és hogy hol tartunk most ezzel a folyamatban. A közlemény az e, idén elfogadott közlemény tehát kezdeti lépéseket határoz meg a katasztrófa megelőzési politika javítása terén. Ez olyan dokumentum ugyanakkor, amelyet az intézményeknek azért adtunk át, hogy a véleményüket kikérjük arról, hogy európai szinten mit tegyünk. Ennek alapján, illetve egy sor jelenleg folytatott intézkedés alapján majd további kezdeményezéseket fogunk javasolni, amennyiben ezek szükségesek. A bizottság klímaváltozásról szóló fehér könyve nyomon követéseként az erdőgazdálkodással is szeretnénk foglalkozni. Ma itt is többen megemlítették ezt a témát. Ez pedig egy erdővédelemről szóló zöld könyv formájában fogjuk megtenni, amelyet majd 2010 elején fogunk elkészíteni. Ez lehetőséget ad majd arra, hogy mélyebben meg tudjuk tárgyalni az erdőgazdálkodással kapcsolatos témákat, illetve az erdőket fenyegető veszélyek témáját, amelyek közé a természeti katasztrófák is oda tartoznak. A kárenyhítéssel kapcsolatban ez szintén a bizottság szerint is nagyon fontos, és hogy a megelőzési intézkedéseket is foglaljuk ide be, tehát, hogy amikor egy katasztrófa megtörténik, akkor utána fektessünk be a megelőzési feladatokba is, illetve az is feladatunk, hogy kiderítsük, hogy ezen a téren a tagállamokat hogy tudjuk ösztönözni az előrelépésre. A bizottság is javasolja a szolidaritási alapreformját, mind a három intézmény egyetért ebben a kérdésben, és abban, hogy milyen álláspontot vegyenek föl ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, Ellen úr. Megadom az szót az előadónak, hogy mondja el a véleményét az elhangzottakról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Befejezésképpen hadd mondjam el, hogy tulajdonképpen mi is volt a szándékom az első gondolat, vagy eszmecserét követve Nem akarok a különböző kérdéskörök technikai részleteibe most belemenni, hanem azt szeretném tudni, hogy mik a fő paraméterek, amelyek között meg kell próbálnom a legtöbbet kihozni. Minden hozzászólás azt mutatja, hogy meg, meg lehet határozni a legérzékenyebb területeket. Ami az első kérdésem volt az a két különböző szinten kapcsolatban, hogy megelőzés vagy beavatkozás. Nos, a közlemény címe kizárólag csak megelőzésről beszél, pedig a szöveg az szinte megkerülhetetlenül összekapcsolja mindkét kérdést. Megállapíthatom ezzel kapcsolatban, hogy a kollégák azonban kizárólag a beavatkozásról beszéltek. Volt néhány olyan kollega, aki kitért a megelőzésre is, de szinte mindenki mindkét szempontot egyszerre, megelőzést és beavatkozást fontosnak tartja. Úgy gondolom, hogy alig ha kétséges az, hogy e két szempontot egyaránt figyelembe kell vennünk az ok meghatározás kérdésénél természetesen vannak ember okozta károk, katasztrófák. Valóban az emberek meg kell nézni, hogy mit tehetnek és ki a megelőzéssel kapcsolatban. És ezen kívül az is fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen volt a, meg, a mezőgazdaság. Hogyan lehet célra vezetően eljárni, hogyan lehet a gazdákat egy-egy katasztrófát követően saját munkájukkal preventív beavatkozásokra vezetni. És a beavatkozásnál pedig az, vannak ugye automatikus beavatkozási rendszerek, ennek a finanszírozását kell majd megvizsgálni, és ezzel kapcsolatban pedig még érdekes lehet az is, hogy megnézzük magát a mezőgazdaságot. Hogyan lehet úgy elindítani a mező a beavatkozást, hogyan lehet intenzívebbé tenni, hogy a mezőgazdaság szempontjából is a kár elkerülése maximalizálható legyen. A elsősorban úgy gondolom, és ez már elhangzott, nagyon fontos, hogy azokat a szempontokat, amelyeket elsődlegesnek határoztuk meg, valóban azokkal fogla, foglalkozzunk. De nyilvánvaló, hogy a, a józan ész is megmaradjon a kritériumok között, azokat a jelenségeket vizsgáljuk, amelyek a mezőgazdaság számára valóban károsak, és itt ugye a, a szárazság, erdőtüzek, illetve áradások elsősorban az északi területeken voltak, tehát még területileg is behatárolható. Ami konkrétabb kérdéseket illeti, én ott három prioritást, területet látok kibontakozni. A, az erdőgazdálkodás, persze nem mondhatjuk azt, hogy a déli és az északi erdőségek összehasonlíthatók lennének, de akkor is kell, hogy legyen valamilyen erdőgazdálkodási elképzelés. A második konkrét téma a város tervezés, város építés minden következményével, és a harmadik szempont, ami fontos, legalább ennyire, az a területrendezés, a, a területrendezés is nagy kihatással lehet. Nagyon fontos, hogy hallottam a kollégák válaszát, de nyilvánvalóan azért is aktuális most ez a vita, mert a katasztrófa sűrűsége óriási nyomás, visszatérő jelenség a természeti katasztrófa nem csak egy területen egy bizonyos katasztrófa, hanem minden, minden területen meg kell ezt vizsgálni, mert minden területen fe, felbukkanó jelenség. Az első gondolat cserének azt hiszem a célkitűzését tulajdonképpen el is értük feljegyeztem, hogy melyek a legsürgetőbb, legégetőbb és legérzékenyebb kérdések, amikre figyelni kell, és szívből köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a témához. Köszönöm azt is, hogy szívesen dolgoznak ebben együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, ami a határidőket illeti. 2010. február 22-én, 23-án fogunk megnézni, átnézni. Március 1-én van a módosítások benyújtásának határideje, és aztán március 17-én fogjuk ezt megvitatni. A koordinátorok tájékoztatni fogják a tagokat a tegnapi ülés eredményeiről. Ennyi volt a mai napra. Ez volt az idejében az utolsó ülés. Következő ülés eh, január 26-án, 27-én lesz. Rendben, köszönöm szépen.